Dear colleagues, Kedves kollégák! Ready to start. Készen állunk arra, hogy elkezdjük az ülést. Mindenkit kérek arra, hogy foglalja el a helyét. És akkor elkezdhetjük a szavazást. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján az egészségre vonatkozó állítások a koffeinről. A C, E, I, G és a 4-es bekezdésről egybe szavazunk ki, támogatja ki, van mellette. Ki van ellene? Ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Frontó úr ellene van, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Most Az állásfoglalási indítvány ki van melletek, ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen. Lépjünk tovább. Következő szavazás. az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott szöveg az orvostechnikai eszközökről. A szavazást megnyitom. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szava... Nem, elnézést mondja az elnök. Nem, egy Jel több eszendés van. Kaputó úr? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egy hangulat. Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk a kompromisszumos anyagról, melyet a parlament a tanácssal nem hivatalos tárgyalásokon fogadott el. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság nyilatkozatát várjuk a plenárisra, és a szavazást most megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Egyhangulag ebben az esetben is elfogadtuk. Köszönöm szépen. Gratulálok. No flowers for Peter Lise. Peter Lise ne kapjon virágot. Most szavazni fogunk. A 15-ös pont a SZÁJC egyezmény aláíró feleinek 17. konferenciájára kitűzött legfontosabb célok. Bizottsághoz intézett kérdés, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a tanácshoz intézett kérdésről kell szavaznom. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. A szavazás lezárult, és akkor itt itt felfüggesztem az ülést, kérek mindenkit, hogy jöjjön vissza Timmermans biztossal kezdődő, 5 órakor kezdődő ülésre.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

Dear colleagues, we are at five o'clock. Kedves kollégák, 5 óra van, úgyhogy kezdhetjük a következő napi rendi ponton, tehát nagyon fontos napi rendi pont következik. Sok szeretettel köszöntöm az Európai Bizottság első alelnökét, Franz Timmermans-t az Embiszak Bizottságban, a fenntartható fejlesztéssel kapcsolatos horizontális felelősségi reszortról van szó, úgyhogy az Európai Bizottságnak a fenntarthatósághoz való hozzáállásáról szeretnénk hallani, illetve az Európai Bizottság terveiről a fenntartható fejlesztési célok megvalósításáról az EU belső és külső politikájában, illetve a körforgásos gazdaság megvalósításáról az ENVI bizottság nagy fontosságot tulajdonít a körforgásos gazdaság cselekvési tervnek, és folyamatosan figyelemmel kísérjük ezt a témát fél évente. Katainen alelnökkel és Timmermans alelnökkel folytatunk pár beszédet ebben az összefüggésben. Hadd mondjam el azt is, hogy az envi koordinátorok arra kértek meg, hogy írjak önnek egy levelet, amely az Európai Bizottság az bizottságot arra kéri fel, hogy a cselekvési terv végrehajtásáról készítsen egy jelentést. Az elkövetkezendő napokban eh, megírjuk ezt a levelet, de szerettük volna már erről most tájékoztatni. Viszont találkozunk, itt találkoztunk most személyesen. <clears throat> Nagyon köszönöm, a, hogy eljött hozzánk, és eh, meg is adom a szót, hogy megtartsa a bevezetőjét, és aztán megadjuk a kollégáknak a lehetőséget, hogy hogy kérdéseket tegyenek fel, és válaszokat kapjanak öntől a legfontosabb témákról. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak. Tavaly Kifejezetten élveztem a párbeszédet önökkel, igyekszem a kérdésekre koncentrálni és a bevezetőmet rövidre fogni. Számos témáról beszélhetünk, de hadd említsek be egy, meg egy témát, amely kezdetektől fogva nagyon fontos volt számomra, szívügyemnek tekintettem, és ez a teljes mandátumunk ad, alatt prioritás marad a körforgásos gazdálkodás. Gazdaság. Most a cselekvési program végrehajtása folyik. Hadd mondjak egy példát. Két héttel ezelőtt az innovációs dílek indultak meg, aztán a hulladék jogszabályjal kapcsolatos viták megkezdődtek. Az Európai Bizottság természetesen elkötelezett amellett, hogy az együttműködésünket felkínáljuk, technikai segítségnyújtást, tanácsadást adjunk világos és végrehajtható szabályok meghozatalára. Ahogy mondtam, Strasbourgban a 2030-as agendát e szem előtt tartva nagyon gyorsan kell haladnunk az alacsony szénkibocsátású gazdaság és a körforgásos gazdaság elérése érdekében. Nem csak azért mondom ezt, mert e, ez a helyes dolog, amit tennünk kell a környezet érdekében, és a földgolyó érdekében, de ez helyes az európai gazdaság számára is. Az európai gazdaságnak új lendületre van szüksége ahhoz, hogy fenntartható gazdasági növekedést érjen el, és ennek következtében tudjuk finanszírozni azokat a szociális rendszereket, amelyek Európa számára elengedhetetlenek illetve lehetőséget ad nekünk ez arra is, hogy Európában és Európa körül olyan területekre ö, ruházunk be, ahol erre szükség van a demográfiai ki ö, kihívások miatt. Geopolitikai eh, fenntarthatóságról nem beszéltünk eddig, csak a környezetvédelmi fenntarthatóságról, holott ez is eh, összekapcsolódik a eh, témánkkal. Egy másik prioritás a bizottság munkaprogramjában a fenntarthatóságban. Az év másik felében a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzésekre adott válaszainkat közzétesszük, és világosra tesszük, hogy hogyan állunk ezek végrehajtásával, és ezzel azonosítani tudjuk, hogy hol van az Európai Uniós fellépés hozzáadott értéke, és megmutatjuk azt, hogy hogyan tudjuk a 2030-as agendában meghatározott célokat elérni az, hogy az SDG-k mind a fejlődő, mind a fejlett világ számára fontosak, és a kormányok határozzák meg a célokat, de egyedül senki nem tudja az ENSZ 2030-as agendáját megvalósítani. A társadalmak, az NGO-k, a üzleti világ, minden érdekelt fél részt kell, hogy vegyen ebben és mindenkinek szerepet kell játszania ebben a nagyon fontos transformatív projektben. A jogszabályalkotás nagyon fontos, a végső jogszabályok meghozatalának módja ugyanolyan fontos, mint a végrehajtás. Minden érdekelt felet be kell ebbe vonni, ez a jövő útja. És mielőtt rátérnék a kérdésekre és a válaszokra, hadd mondjak néhány szót az endokrin diszruptorok témájába ez egy régóta várt téma. Kritériumokat fogunk benyújtani az endokrin diszruptorok azonosítására, a biocidek, illetve a növényvédőszerekkel kapcsolatos témában, és Andrekának biztos is ezt tette. Ezek a kritériumok WHO elvárásának megfelelnek, ezek a veszélyek elemzésén alapulnak, illetve tudományos bizonyítékokon alapulnak, és a biztonságos küszöb és egyéb elemek figyelembevételével készültek ezek. A ma közzéadott dokumentumot nagy figyelemmel állítottuk össze, a biztosok, az érintett illetékes biztosok szorosan együttműködtek. Az ügynökségeket arra kértük, hogy kezdjék megvizsgálni azokat az individuális egy, egyes anyagokat, amelyek szerepelnek ezen a listán a véglegesítés érdekében. Megnéztem a ma délutáni híreket, egy kiszivárgott dokumentumról volt ebben szó, nem fogok senkinek sem jutalmat fizetni, aki, a ki szivárogtatott dokumentumokkal kapcsolatban információt ad, de a madarak és az élőhelyek irányelvel kapcsolatban hadd mondjak néhány szót. Ez nagyon fontos jogszabály számomra kulcsfontosságú jogszabály, a biodiverzitás és a védelme érdekében mindenki tudja, mindenki ismeri a Natura 2000 hálózatot, a helyi közkonzultáció. Azt hiszem, hogy több mint 500 ezeres választ, 500 ezer választ kaptunk a közkonzultáción, úgyhogy ezt is nagyon fontosnak tartom, és még ezt hadd értékeljem kifejezetten egyszerűen, mert nem ideológiai megközelítésre van itt szó, hanem gyakorlati megközelítésre. Egyszerűsítve a dolgokat, hogyha valami nem tört el, akkor semmi értelme e, ezzel babrálni. E, de amit javítani lehet, azt e, érdemes javítani. Melyek a következő lépések? Még nem fejeztük be teljesen ezt a fázist, hiszen van itt egy konzultációs tanulmány, amelynek a véglegesítésére kerül hamarosan sor, de emellett a munkadokumentumunkat is véglegesíteni kell, illetve a parlament rendelkezésére szeretném bocsátani ezt majd. A parlament fogja, az elsőként, fogja elsőként megkapni a e, döntésünket, miután a kollégáimmal belsőleg konzultáltam. Ezzel és a, a follow szóló határozatot, döntést is ezzel egy időben fogják megkapni egyszerre, tehát ezen dolgozunk. Önök lesznek az elsők, akik tájékoztatást kapnak erről, és hadd mondjam el még egyszer, hogy gyakorlati megközelítést választottam ezzel kapcsolatban, nem ide, ideológiai megközelítést, ami nem tört el, nem romlott el, azt nem kell megjavítani, um, egyszerűen um, ezt követjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. Most akkor várjuk a koordinátorok kérdéseit. Péter Líze a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elsőként az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban hadd mondjak valamit. A néppárt az Európai Bizottságot megvédte a hatástanulmány készítésekor, de tudjuk, hogy a bíróság mit döntött, hogy döntött, és ez halasztást állapított meg, de hát ez ne legyen példa a jövőre, hogyha hatástanulmányra van szükség, akkor azt minél gyorsabban el kell készíteni. Ami a tartalmat illeti, igyekszünk odafigyelni arra, hogy az egészségügyi veszélyeket elhárítsuk, de ne hozzunk általánosított döntéseket az anyagokról, hanem a dózis kell megfigyelni, a kitettséget kell alapul venni, ezt megnézzük majd egészen pontosan. Ami a madárvédelmi irányelv felülvizsgálatát illeti, Én régóta követeltem ennek a módosítását, felülvizsgálatát, és úgy, de én úgy látom, hogy több problémát váltunk ki, mint amennyit megoldunk. A fejünket törni fogjuk, de a végeredményben azok fognak majd kiabálni, akik az természet, akik úgy látják, hogy a természet kárát látja ennek a módosításnak, és akik pedig, akiknek pedig kedvezni kívánunk, azok nem fognak köszönetet mondani nekünk, tehát tulajdonképpen több problémát nyitunk meg ezzel, mint amennyit megoldunk. Utolsó pont. A a tápérték profilok megszüntetésével kapcsolatos javaslat, az a bizottság, az Európai Bizottság képviselői támogatják ezt az Európai Parlament képviselőinek véleménye ellenében. A jobb jogalkotás kiváló példája lenne annak, hogyha az Európai Bizottság követné a parlamentet. Az EFSA is azt mondta, hogy a tápérték profilokat tudományosan nem is lehet megindokolni. Van egy tápérték irány, elv a jogszabály, ez a, a polgárok ezt meg tudják nézni, utána tudnának nézni, és a táplálék profilok tulajdonképpen csak összezavarják az embereket. Köszönöm. Na, köszönöm szépen. Most a szocialisták részéről Matthias Krótek Köszönöm szépen, alelnök úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. a portfóliójának később lett eleme a fenntarthatóság, úgyhogy a meghallgatáson nem tudtunk erről kérdéseket feltenni, úgyhogy jó, hogy most erről beszélhetünk. Most a jobb jogalkotással kapcsolatban eh, eh, szeretnék kérdéseket feltenni. Sok tagállamban az a kérdés, az a probléma, eh, amikor végrehajtásról van szó, az a helyzet, hogy a Natura 2000 ezzel kapcsolatban még mindig a régióban akarják ezeket megvalósítani. Az egyik oldalon ott áll a természetvédelmi közösség, a másik oldalon a gazdák, és hát egymással szemben állnak. Nagyon nehéz az a folyamat. Abba reménykednek, hogy egyszerűen lehet várni arra, hogy megvalósuljon tényleg a végrehajtás, vagy az egész csomagot újra megnyitjuk. Ön azt mondta, hogy pragmatikus megközelítést fog alkalmazni, ez jó. Minél gyorsabban szeretnénk erről majd tájékoztatást kapni, mert azért itt nagy a frusztráció. Mikor kapunk tájékoztatást ezzel kapcsolatban? Persze ezt a feladatot el kell végezni. Nyilván 500 ezer választ értékelni kell, felelősen kezelni. De lehet, hogy valakiben nek az a benyomása, hogy most a brit referendum eredményére várunk. Hát szerintem ezt nem kellene így csinálni. A Cameron a természetvédelmi szervezetekkel az oldalán harcol az EU-ban e maradásért. Ami az endokrin disztruktorokat illeti, itt is vannak véleménykülönbségeink. Annak idején Svédországhoz csatlakoztunk a perben, az Európai Bíróság előtt. Ezt nyilván elemezni kell a bíróság döntését, és itt is szeretnénk egy gyors reakciót ezekkel a témákkal foglalkozni kell gyorsan és hatékonyan, és nem, nem jó az, hogy bíróság előtt kell vitatkozni. Ami a körforgásos gazdaságot illeti, ez az egyik legjobb projekt, amit valaha is eh, kezdtünk. Itt Európában gyakran glüfoszátettal és mással kapcsolatban ilyen apróságokon vitatkozunk, frusztrálódik mindenki. Sokkal jobb lenne nagyobb energiát fordítani a, a cirkuláris körforgásos gazdaságra, világosá tenni, micsoda potenciálok rejlenek ebben, és a témát valóban megvalósítani. Az élelmiszerbiztonság tekintetében nagyon sokan állnak az oldal, oldalunkon, az, aztán a karitatív szervezetek, az egyházak, mindenki támogatna bennünket minket ebben. Aha. Persze vannak itt kőkemény, tudományos tényeken alapuló viták, amelyeket le kell folytatni, de akkor is nem szabad elveszni a részletekben, a körforgásos gazdaságot előre kell vinni, és lendületet kell adni ennek a projektnek. Az én frakcióm számára ez a projekt az egyik legfontosabb téma ebben a jogszabályalkotási ciklusban, hiszen munkahelyeket teremt, és a gazdaságot helyes irányba tereli. Anélkül, hogy az embereknek előírná, hogy hogyan kell élni, és mit kell fogyasztani, hanem egyszerűen gondolkodjanak a körforgásban. Ezek a kéréseim. Köszönöm. Köszönöm. Most az LKR nevében, de ez még kerül. Dankjewel, eh, dankjewel meneer de Igen, köszönöm szépen. Köszönöm lelnök úrnak, hogy eljött hozzánk. Figyelmesen meghallgattam, amit elmondott az állapot felmérésről a természetvédelmi irányelvekkel kapcsolatban. Elnök úr, az Európai Bizottság több mint ezeri, ezer nap után még mindig nem mondja meg világosan mit fog kezdeni a természettel. A biodiverzitási stratégiával foglalkozó jelentést a tagok, ezzel kapcsolatban a tagok 86%-a azt kérte, hogy az élőhely irányelvet ne vizsgáljuk felül. Azt mondták, hogy inkább hajtsuk végre jobban. Tehát a végrehajtáson lehet javítani, ezt kell megvizsgálni. Emellett több mint 15 tagállam és több mint 100 ezer állampolgár, ez még fontosabb, elmondták, hogy aggódnak a Nature Alert kampány miatt. Mindenki ezt kérdezi, hogy a bizottság mire vár még? Mert ennél azért már nem lehet világosabban látni az egészet. Itt van persze ez a jelentés tervezet, egy értékelési jelentés, csak nem 600 oldalas ez az anyag, és ez megerősíti azt, hogy a természetvédelmi irányelveket nem kell kiigazítani. Még egyszer kérdezem, hogy akkor hol van a bizottság? A múlt héten a holland elnökség a Future Proof Nature Policy eh, címmel megszervezett konferenciáját Amsterdamban le kellett, hogy mondja. Pedig ott megbeszélték volna a bizottság állapotfelmérését is, az ok az volt, hogy a bizottság azt mondta, hogy az említett dokumentum még nem készül el, de ez blamás. És teljesen sok hatás alatt vagyok. Ez nem irányítás, nem világos, nem demokratikus azt az aprócska bizalmat is el akarják veszíteni, amely még van az állampolgárokban az intézmények iránt. A bizottság egyik szóvivője a késedelmet a menekültügyi válságra hárította, azt mondta, hogy ez volt az ok. A jelenlegi menekültügyi válság nagyon nagy kívások elé állít bennünket, de a biodiversitási ö, válság is, és nincs időnk késlekedni. Ne haragudjon, de én úgy gondolom, hogy a bizottságnak nem ez volt az igazi oka arra, hogy késlekedett. Senki sem tudja, hogy a bizottság miért várakozik, miért vár még. Kérdezném, hogy mi az igazi ok? Ki? Nyílt kártyákkal játszunk, mondjam azt, hogy hogy lehet az, hogy a Német Ipari Szövetség ebben az évben írt a bizottságnak, hogy megkérdőjelezze ezt a tanulmányt. A munkadokumentumot a mikor fogja közéteni a bizottság, és mikor fog dönteni végre az állapotfelmérésről? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gerbándi úr. Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm Timmermans elnököt. köszönöm, hogy eljött, hogy megbeszéljük azt, ami a portfóliójának hosszú távon talán a legfontosabb része. Lehet, hogy ez nem kapja meg azt a politikai figyelmet, amelyre most szükség lenne, de 15-20 év múlva mindenki rájön arra, hogy a portfóliónak ez volt a leglényegesebb része. Arra utalva, amit Mark de Meissmaker mondott, a ö, madarak és élőhelyek irányel felvizsgálatáról, nem ismétlem el azt, amit elmondott, de két további dolgot kihangsúlyoznék először is a bizottság időt szán a gyakorlatra, viszont ez bizonytalanságot teremt ezen a területen. Mi történik a jövőben? Felvizezzük, legyengítjük? Hiszen ha egyszer ez elindul, akkor lehet, hogy így folytatódik, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz majd. Ha megnézzük a természetvédelmi szakpolitikát, Európában. Azt mondanám, hogy a, ez a jogszabály az egyik legsikeresebb uniós jogszabály. A gond az a tagállami végrehajtásban rejlik. De ha a bizottság továbbra is ennyi időt szán erre az anyagra, akkor kérdés, hogy a, bátorítja a tagállamokat a végrehajtásra vagy további időre lesz szükség nekik is. Én azt hiszem, hogy inkább ez lesz a helyzet. A másik megjegyzésem a biodiverzitással kapcsolatos időközi felmérés. Nagyon sok olyan tanulmányunk van, amely azt mutatja, hogy gazdasági szempontból is nagyon fontos a biodiverzitás. Globálisan a évente 3 százaléknyi GDP növekedést veszítünk a biodiverzitás vesztésével. A környezet, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a természet helyzetéről tavaly áprilisban tette közzé legutóbbi jelentését. Időközben az Európai Bizottságon belül nagyon sok válságülés volt, mert szeretnénk a gazdasági növekedés bármiféle eredményét látni. De a természet, a sokféleség, a biodiverzitás vesztése az a gazdasági növekedés sem szorgalmazza. A mi következtetéseink ugyanolyanok voltak, mint az említett ügynökségek következtetései. Úgy tűnik, hogy nem sikerül majd a célkitűzéseinket elérni, és nem sikerül a már bekövetkezett károkat helyreállítani. Ezért kétségbesve várom a bizottság javaslatát, hogyan váltsunk irányt, hogyan térjünk le erről a negatív útról, és hogyan érjük el 2020-ra az általunk kitűzött célokat mert ha nem, akkor ugyanarra a következtetésre jutunk, mint 2010-ben, hogy nem sikerült elérni a célokat. Végül pedig, elnök úr, a körkörös gazdaság. A fogalmazás nagyszerű, tökéletes. A zöld héten elmondott beszéde tökéletes, viszont ez gazdasági menetrend, és nem környezetvédelmi menetrend. Ez a jövőbeli uniós gazdasági növekedésről szól. A tettek azonban nem felelnek meg az elmondottaknak. Azt mondja a bizottság, hogy a körkörös gazdaságon belül nagyon sok folyamat lelassult. A szemeszter keretében például az ökodizájn, amit 2015-re ígértek, az azzal kapcsolatos munka lelassult. Mi úgy tudjuk, hogy ezt teljesen félretették. Kérném szépen, mondja el, hogy a körkörös gazdasággal kapcsolatban mi a helyzet? Politikai prioritás továbbra is napirend kiemelt helyén van? És ezt ne csak szavakkal bizonyítsák, hanem tettekkel is. Köszönöm. A GUE nevében Kolesna asszony. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt alelnök úr, köszönetet mondok a részvételért, és reménykedem, hogy gyakrabban is ellátogat majd hozzánk évente legalább egyszer. Remélhetőleg évente egyszer eljön hozzánk, hiszen nagyon sok olyan dolog tartozik a hatáskörébe, ami a mi hatáskörünkbe is tartozik. Ezért reménykedünk abban, hogy nem kell olyan sokat várnunk önre, és gyakrabban eljár hozzánk. Mint ahogy az előttem felszólok elmondták, én is arról szeretnék beszélni, hogy a madarak és élőhelyek irányelv felvizsgálta kapcsán mindannyian a szakvéleményt vártuk. Június 10-én akarták ezt közé tenni, de közben erre nem került sor. Engem nagyon meglepett a bizottság szóvivőjének a nyilatkozata. Azt mondta, hogy erre most nincs idő. Mert elfoglaltak a menekültügyi válsággal. De nem lehet mindenért a menekültügyi válságot okolni, mindenért, amit nem sikerült elvégeznünk. Nem lehet mindenre a menekült kérdést kifogásként felhozni. A szóvivője által elmondottak alapján az volt a benyomásunk, hogy azt mondják, hogy hátra kell dőlnünk, és egész egyszerűen csak kívánunk, hogy megoldják a menekültügyi válságot. És nem csak az élőhely és madarak irányelvről van itt szó, hanem a hulladék irányelvről is, valamint a Natura 2000-es hatásvizsgálatról. Én nagyon örülnék annak, ha kaphatnánk egy áttekintést arról, hogy az egyes tagállamokban ezeket az eszközöket hogyan hajtják végre vagy hogy hogyan nem hajtják végre ezeket. Az a benyomásom, hogy újabb és újabb eh, jogalkotói eszközökről döntünk, de közben a tagállamok nem tudják tartani a lépést. Vagy nem hajtják végre a hatályos jogszabályokat 5-7 éve. A hormonkárosító anyagokról is beszélni szeretnék, ez mindannyiunk szívügye. Méltatlan az, hogy Andreukaitis biztos hogyan viselkedik ez ügyben. Nem csak a parlament, hanem a bíróság döntését is figyelmen kívül hagyja. Hogyan kívánjuk így az Európai Állampolgárok uniós, uniós intézményekbe vetett bizalmát erősíteni az önök véleménye szerint, és hogyan küzdenek meg majd önök ezzel a problémával. Köszönöm. Hoken a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Azt javasolnám, hogy hallgassák meg a, inkább a tolmácsolás, mondja a beszélő. Felírtam magamnak azt, hogy miről szeretnék beszélni. Fejegyeztem azt, hogy a refittel kapcsolatban nem történik például semmi. A kollégáimnak azt mondanám, hogy azért nem vagytok igazságosak Timmermans alelnökkel. Ő azt mondta, hogy eh, javítanunk, nem csak egyszerűen megjavítani kell valamit, hanem feljavítani is. A szövegek rendben vannak, a nyilas konzultáció eredménye ezt mutatta. Mi magunk is ezt mondtuk. A bizottság maga is ezt állította. Nagyszerű az, amit a Krisztustól hallottunk. Örülnünk kell annak, hogy ilyen az igazságosság, hát ez nagyszerű, ezt mm, ünnepelhetjük is. Timmermans alelnöknek én a következőt mondom. Nem is kell várni arra, hogy az a jelentés, amelyen mm, június óta, amelyel június vagy február óta nem történt semmi, hogy az végre megszülessen. Mi úgy érezzük, hogy a munkát elvégezték, szükség van a jelentésre, és szükség van az ajánlásra. A kollégák elmondták, hogy nagyon fontos elvégezni a munkát. Biztos vagyok abban, hogy Timmermans eh, alelnök, amit javas, a tanácsainkat meghallgatta, és biztos, hogy tenni fog valamit az élőhely irányelvel. Nem csak a biodiverzitás megőrzéséről van itt szó. Ez nem csak a gazdasági növekedés és a GDP szempontjából fontos, hanem az éghajlat változás szempontjából is. Az éghajlat kapcsolat, tehát a klímával kapcsolatos szakpolitika szempontjából is. Köszönjük szépen még egyszer, örülünk annak, hogy a bizottság megmutatná, hogy mit tud. Végül azt mondanám, amit Demes Máker úr is elmondott, az állampolgáraink jelenleg nem bíznak túlzottan az Unióban, ezt látjuk. Ezért ne öntsünk olajat a tűzre. Ezek a jogszabályok, melyeket nagyon kedvezően fogadnak a lakosaink, és melyek a számukra nagyon fontosak, nem lehetnek érthetetlenek, átláthatatlanok, nem precízek. Valami olyasmire van szükségünk, amiről elmondhatjuk, hogy jó, szükséges, és erre szükségünk is van. Európai jó oldaláról mutatkozhat be. Köszönöm szépen. És most az első kérdéskör után a frakciók részéről megadom a szót a elnök úrnak az első válaszkörre. For your uh, questions. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseiket és megjegyzéseiket. Ami az endokrin diszruptorokat illeti, természetesen ma megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a bírósági határozatnak teljes mértékben megfelelünk. És ha jól tudom, holnap lesz erről Andrej Kajtesz biztossal eszmecsere erről, aki a részletekről is tájékoztatja önöket. És tudom, hogy várja ezt az eszmecsere lehetőséget. Madár és élőhely Előfordul sajnos ez az élet része, hogy néha tovább tartanak a dolgok, mint amennyit én is szeretnénk. Az Európai Parlamentben is várjuk, hogy kijelöljék az előadókat, és néha rendkívül sokáig tart. Ez előfordul minden intézménynél. Ebben az esetben foglalkozunk a kérdéssel, és én elmondtam, hogy általánosságban hogy látom a kérdést, erre rámutattak Dán nyelven is. A kérdés arról szól, hogy hogyan tudunk jobban teljesíteni a környezetvédelem terén, hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy helyesen hajtsák végre ezeket a döntéseket, hogy a többszínűséget az állat és növényvilágban megőrizhessük a természetben. Ez nagyon fontos dolog, és azt hiszem arra is rámutattak, hogy a gond általában a jogszabályok végrehajtásában van, amikor a nemzeti jogszabályok közé átültetik őket. Azt hiszem, hogy a bizottságnak itt eh, segíteni kell a tagállamoknak, hogy elkerüljék azt, hogy ne legyen egyértelmű, hogy hogyan kell ezt megtenni. Mivel nyílt és őszinte vitát folytatunk. Hadd mondjam el azt is, hogy nem mindig ugyanazt az üzenetet közvetítik ugyanazok a politikai családok vagy pártok. De, de Messmaker úr nagyon erőteljesen érzelmi alapon reagált erre. De az ECR-nél például és más kollégái esetében egészen ellentétes véleményt hallottunk, ugyanazon állampolgárokból kiindulva, mondván, hogy nem akarják ezt. Tehát amikor az állampolgárokra utalnak, ez nem mindig a legjobb megoldás. De meg kell, hogy mondjam, hogy ez parlamenti állásfoglaláson alapul. Ez igaz. Én elmondtam, hogy ezt hogy látom, de hogy aztán utána azt mondják nekem, hogy én hazudtam önöknek, de Veszmáker úr, ezt nem veszem félváról senkitől sem, és főleg öntől nem, uram. Úgyhogy ha valamivel vádol, akkor legyen szíves, és a tényeket is tárja fel. Én soha nem szoktam hazudni, mindig őszintén beszélek önökhöz, és ez de vannak dolgok, amik időbe telnek. Nagyon sajnálom, én szerettem volna gyorsabban halad a dolog, de időbe telik. És csak akkor szeretnék erre majd részletesen visszatérni, hogyha lezárult a kör. A közvéleménnyel való konzultációt nem elemeztem részletesen, de az igaz, de azt elmondtam, hogy a bizottság hogyan reagált erre. És azt is elmondtam, hogy nyilván lesznek területek, ahol javítanunk kell a helyzeten és nagyon erőteljes üzenetnek tekintem ezt a ezt az ülést, és ne értsenek félre, a parlament nagy része egyértelmű üzenetet közvetít nekem. A néppárti képviselő kezdte, ez az ő üzenete volt, nagyra értékelem, mert nyíltan és őszintén mondta el, hogy így és úgy fog szavazni. És ez segített nekem abban, ez is segített abban, hogy a bizottságon belül bizonyos döntésre jussak. Úgyhogy ahelyett, hogy egymást támadnánk, én azzal érvelnék, hogy fogjunk össze, hiszen az a fontos, hogy ugyanabban a csónakban evezzünk, és szeretném, hogyha ezt mindenki fölvállalná, hogy ha az intézményemben minden szemszögből megvizsgálnák ezt a dolgot, hogy aztán utána ne legyenek már találgatások, hogyha megszületett a döntés. Én szerintem ez így hatásosabb lesz. Lize úr, a profilokról kérdezett, amit ugye sosem hagytak jóvá. Most pedig értékeljük, hogy mit kell tennünk. Ha jól értettem, jövőre várhatóak az eredmények ebben a témában. Körkörös gazdaság. Még egyszer hadd mondjam el, a körkörös gazdaságot minden egyes intézkedésünk keresztül belül figyelembe kell venni. Az egységes piac, az energiaunió, a belső piac működésének javítása, az infrastruktúra, az FC, ez nagyon-nagyon fontos. Itt nagyon sok érdekes elem van, hogy hogy lehet újra felhasználni a strukturális alapokat új módon, hogy legyen ez a kökörös gazdaság fenntartható. Ezt próbáljuk meg elérni, akkor is, amikor vizsgáljuk a tagállamok gazdasági fejlődését, és ez is egyre inkább része lesz az ajánlásoknak, amelyeket nekik fogalmazunk meg. Szeretném hangsúlyozni, amit Holtúr és de Brandi urak mondtak, Itt paradigmaváltásról van szó a gazdaságunkban. Nagyon-nagyon messze menő következtetésekkel, és hogyha megnézzük a, az egyik-másik új beruházást, ahol át, ö, vagy másképp fogalmazok. Tehát az a tény, hogy a piac ennyire érdeklődik ez iránt, azt jelenti, hogy néha a piacok, a cégek, az iparágak stratégiai módon gondolkodnak nálunk. És hát egyszerűen csak nekünk is fel kell ugrani erre a hajóra, és segíteni megfelelő irányba kormányozni őket. Tehát tudjuk, hogy hova kell mennünk. Itt nem különösebb szakmai kihívásról vagy tudományos kihívásról van szó, még csak pénzügyiről sem. Itt arról van szó, hogy megvan-e a politikai akarat és a szabályok ehhez, mint jogszabályok. Ezért hiszem azt, hogy a jobb szabályozást kell felhasználni arra, hogy megváltozzanak ezek a módok, és hogy még befogadóbbak legyünk az érintettekkel, a civil szervezetekkel és mindenki mással együtt annak érdekében, hogy a jogszabályok megfeleljenek azoknak az igényeknek, elvárásoknak, amelyekre szükség van az átmenethez. A Green Deal is része ennek, Carlos Mardessel indítottuk ezt be a múlt héten. Nagyon sok projektet láttam Hollandiában az elmúlt egy-két nap során, amelyeket részben az EFRO finanszírozott. És ami érdekes kihívás ez a parlament számára, akár csak a biz, bizottság számára, hogy tulajdonképpen ez minden kormányzási szintet érint. Globális megközelítésre van szükség, ez ugye európai szinten is szükséges, nyilvánvalókoknál fogva, aztán természetesen sok minden a tennivaló van még a nemzeti szinteken, és persze helyi szinteken. A fenntartható hulladékpolitika elképzelhetetlen a helyi önkormányzatok segítsége nélkül. Tehát a kihívás tényleg minden szinten jelen van, és Gebrandi úrral csak egyetérteni tudok ebben a témában. Figyelmesen hallgattam a biodiverzitás kérdését. Bár csak ellentmondhatnék azzal, amit néhányan mondtak, de nem tehetem. És mivel egyetértek, akkor jobb, ha felgyűröm az ingolyamat, és elkezdem a munkát, hogy abba az irányba haladjunk, amit ő is szeretne. Azt nem tudom, hogy milyen messze jutunk, de minden esetre sürgősen szükség van erre a biodiverzitást fenyegető veszélyek miatt. Uram, figyelmesen hallgattam önt, nem tudom, hogy eredményt tudok-e majd felmutatni, de elnök úr, hogyha majd visszajövök önökhöz, és rámutattam arra, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a dolgokat, visszatérek el a témára. Azt hiszem, az endokrin diszruptorokról beszéltem, és úgy érzem, elnök úr, a legtöbb kérdése válaszoltam. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, jöhet a második kör. Beletúr, parancsoljon. Eh, eh, köszönöm szépen. Alelnök úr, elnök úr, jó napot kívánok! Megjegyezték, hogy a körkörös gazdaság nagyon fontos, és politikailag fontos. Nyilván politikailag nagyon fontos. Egyre az a helyzet, hogy az Európai Unióban a hulladék felét hulladék lerakókban tárolják. és gondoskodni kellene most arról, hogy ennek az egyik részét leszedik, elviszik, és valamilyen erőműben hasznosítják. Ez kell, hogy legyen az ambíciónk közép és hosszú távon. A lényeg az, hogy hosszú távon ne legyen hulladék, hiszen a hulladék is nyersanyag értékes. Ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy az üzleti modelleket stimuláljuk, és hogy ösztönzőket vessünk be, inkább egy olyan helyzetet kell létrehozni, amelyben az ambíció az, hogy azt mondjuk, hogy nincs hulladék. Ez nem hulladék, mert hasznosítani lehet, nyersanyag lesz. Tehát ez lenne a nagyobb ambíció energia, energia előállítás, stb. ilyen területeken közép és hosszú távon. Azt mondjuk, hogy a hulladék újrahasznosítható, az energia termelésre például fel lehet használni. Ilyen irányba kell néznünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig az alelnök szó. Welcome, Mr. Vice President. I'm happy to have you. Köszönöm szépen, alelnök úr, üdvözlöm Önt. Nem igazán akarok ismétlésekbe bocsátkozni, de úgy tűnik számomra azért, hogy sok a félreértés, amely a múlt hónapban, évben az Európai Parlament és a bizottság között kialakult. Csak egyet említenék. Üdvözlöm azt a megközelítést, hogy nem akar megjavítani semmit, ami nem romlott el. Úgyhogy pontosan ez a helyzet az irányelve. Same for birds and habitat directive. I, I don't want to, to, to repeat it. Uh, same for invasive alien species. Huh? Aztán ott vannak az invazív uh, fajok. Nagyon sok e-mailt láttam, a lista javaslatokról, gondolom ön is megkapta őket, mert a legtöbb az ön hazájából érkezett. Nagyon nehéz azt látni, hogy a Környezetvédelmi Főigazgatóság hogyan gondolkodik a legveszélyesebb fajok vonatkozásában a listán, de ott van az állat állomány, aztán ott van a rovarírtók kérdése. És a bizottság nem ért egyet a legerőteljesebb politikai csoporttal a parlamentben. Ez nagyon furcsa, ezt én nem értem. Az endokrin diszruptorok többször is felmerültek. Semmiképpen nem merném önt azzal gyanúsítani, hogy hazudott. De lehet, hogy nem jól tájékoztatták, például az endokrin disruptorok definíciójáról. Ez nem ugyanaz, mint a hú definíciója. Nagyon egyszerű, szóval került kiegészítésre, a bizottság javaslaton ez sokkal gyöngébb, úgyhogy ez veszélyes. És nagyon sok ilyen eset van még. De én pozitív szeretnék maradni, szeretném megkérdezni öntől, hogy a komplikált vagy fogos területeken, kérdésekben, hogy lehet jobban kommunikálni, hogy lehet új kommunikációs csatornákat létrehozni a bizottság és a parlament között. Ehm, sokszor azt mondják nekünk, hogy az alelnököt kérdezzük. Na de melyiket? Az ön tanácsa mi lenne ezzel kapcsolatban? Hogy lehet jobban kommunikálni a bizottsága, mert néha nem eléggé világos ez számunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Torvát úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Timmermans eh, elnök úrnak. Véletlenül néhány héttel ezelőtt éppen a közkonzultációval kapcsolatos jelentés jutott a kezembe, és egy kicsit aggasztanak a számok. Önök, ön arról beszélt, hogy 552.472 személy válaszolt, de ezek ebből a félmillióból, ebből a félmillió válaszból 520 ezer egy automatizált platformról érkezett, ahol, ahonnan két-három kérdésre válaszoltak automatikusan. Csak az összes válasznak a 3 százaléka, 16.815 válasz tírt ki a részletekre. És engem ez a minta aggaszt, mert ugyanezt a mintát láttuk a TTIP-pel kapcsolatos közkonzultációval kapcsolatban is. Valaki most megpróbálja monopolizálni ezt a társadalmi párbeszédet. Korábbi újságírót engem ki, mélységesen aggaszt ez a technológia, főleg azért, mert ezt főleg a DGNV önök finanszírozzák. És ezt erkölcsileg nem tartom elfogadhatónak, a válaszát várom ezzel kapcsolatban. Most mire, mire, mire válaszoljak? Ah, hallottam a kijelentést, de ön, közkonzultációt indítottak, hangzik a kérdés, amelyre automatikus válaszokat kaptak. Ez nem igazi közkonzultáció, hanem automatizált válaszgépezet és véleményét szeretném hallani arról, hogy hogyan értékeli ezt a rendszert. Köszönöm, Gerlinger. Asszony, elnézést, hogy fordít, megfordult a sorrend. Semmi probléma. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy mi a helyzet a egyre elterjedtebb komitológia használattal különböző végrehajtás jogi aktusokkal kapcsolatban a glifoszát, a GMO-k kellett döntést hozni. A végrehajtási aktus itt, ebben nagyon világos az Európai Bizottságnak a szerepe. A bizottság elfogadhatja a végrehajtási jogi aktust, hogyha a szakbizottság nem reagál erre. Amit a GMO-kkal kapcsolatban láttunk, és ez aggasztó, bár lehet, hogy a többség nem így gondolja. Úgy tűnik, hogy ez megakasztotta a rendszert. Az Európai Bizottság ezt próbálja feloldani, és próbál mindent megtenni, ami tőle telik, de nem igazán sikeres ez ebben. És ezt egyéb ügyekben is látjuk, fenntartásokkal kapcsolatban egyesek sikeresek a plenárison, mások nem. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Bizottság a feladatát nem teljesítette akkor, amikor nem döntött a gmo kapcsolatban, és emellett az ombudsmani döntés is megszületett a súlyos késedelmek miatti szabályellenes közigazgatással kapcsolatban, ami a jobb jogalkotást illeti, ennek keretében hogyan kíván módosításokat, javításokat eszközölni a rendszerben, hogy jövőben ilyesmire ne kerüljön sor. Köszönöm szépen, Ek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt alelnök úr. Én az élelmiszer pazarlásra koncentrálnék, és a körforgásos gazdaságra. A 2016-os globális táplálkozási trend azt állapította meg, hogy a globális éhénységi probléma megoldására nem tettek, el, nem tettek elég lépést nagyon sokan küzdenek, nagyon sok ország küzd az alultápláltsággal, és sokan küzdenek az elhízással is. Számos országban ezek között a közegészségügyet komolyan fenyegetik ezek a témát. Az európai mezőgazdasági politika reformja döntő jelentőségű lenne, annak érdekében, hogy a 2030-ra kitűzött fejlesztési célokat elérjük, mert ahogy az európaiak táplálkoznak, és a táplálékot előállítják, ennek konkrét hatása van a globális élelmiszerbiztonságra és a természetes források fenntartható használatára. Timmermans úr, a kérdésem a következő. Az élelmiszer pazarlással kapcsolatban az Európai Bizottság a jobb jogalkotás keretében konkrét javaslatokat tesz-e majd annak érdekében, hogy a nem gazdaságos és nem környezetbarát mezőgazdasági politikát megreformálja, hogy 2030-as célokat elérjük, másodszor pedig a bizottságnak lesz elég bátorsága ahhoz, hogy a túltermelési modellt környezetbarát és fenntartható mezőgazdasági modellé alakítsa át, hogy az túlzott élelmiszer pazarlást megszüntesse Európában. Köszönöm. Köszönöm. Jábor úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, alelnök úr, hogy meglátogatott bennünket. Reméljük, hogy nem utoljára történik ez. Az én hozzászólásomban három témára szeretnék kitérni. Az első kettő előkészítő, előkészítő munkálatokról szól, amelyeket az előző bizottság kezdett meg Potocsnik biztos alatt. Az egyik egy bizottsági dokumentum az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés témájában, ez a, alapvető a környezetvédelmi döntéshozásban való részvétel szempontjából, a fenntartható társadalom, a fenntartható gazdaság szempontjából ez elengedhetetlen. Ráadásul erre szükség van az áruszi egyezmény végrehajtása érdekében, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megvalósuljon. A kérdésem a következő. Az új bizottság visszakíván térni az ügyre, amelyet hát félretettek, amikor az új bizottság megkezdte a munkáját, és várhatunk-e bármilyen kezdeményezést az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében? Második téma hasonló, szintén Potocsnik kabinettjével kapcsolatos, amely előkészített egy bizottsági dokumentumot környezetvédelmi inspekciókkal kapcsolatban. Az NGO-k és a polgárok részvétele kulcsfontosságú szerepet játszik ebben az európai környezetvédelmi jogszabály végrehajtásában, és a környezetvédelmi hatóságok és a környezetvédelmi inspekciók végrehajtása a tagállamok hatáskörébe tartozik. Közben a tagállamok között nagy különbségek vannak, egyes esetekben súlyos problémák merülnek fel az Európai Unió végrehajtásával kapcsolatban. Elvárhatjuk-e hogy az Európai Bizottság két év elteltével visszatér az inspekciókra. Az utolsó téma pedig a madár és habitat irányelv, amelyet már többen említettek. Azt gondolom, hogy sok téma felvetődött ezzel kapcsolatban. Egy kérdésem van, tud-e adni nekünk valamilyen határidőt? Az Európai Bizottság mikor fog a parlament elé állni a tanulmányjal, és várhatjuk-e azt az Európai Bizottságtól, hogy egy végrehajtási cselekvési tervet készít az madárvédelmi irányelve kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köztinger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, alelnök úr. Én is szeretnék konkrétan kitérni a jog, jobb jogalkotás témájára, főleg a Natura 2000-rel összefüggésben nagyon sok példa van a tagállamokból, amelyekkel kapcsolatban látjuk, hogy a rugalmasabb a dolgok rugalmasabb kezelése jó lenne. A természetvédelmi jogszabályalkotásban ezt a statikus megközelítést meg kellene szüntetni, és azt gondolom, hogy az iránymutat, irányelveket ki kell igazítani, hozzá kell igazítani az adottságokhoz. Az én régiómban például egy nagy kezdeményezést indítottak magánszemélyek. Ennek a célja egy őshonos tisztránknak az újra meghonosítása. Ez majdnem sikerült is, de aztán mégis túlhalázták ezt a pisztrángot. A jogszabály az annyira szigorú és rigid, hogy nem tudunk mit tenni. Egyesek ezért frusztráltak, persze mindenki, mindenkit aggaszt a dolog, és az Európai Uniót mutogatnak. Ez egy konkrét példa. Most nem arról van szó, hogy egyes intézkedéseket nem akarunk eh, bevezetni, vagy monokultúrák, vagy stb. Egyszerű, egy gyakorlatból eh, származó példát próbáltam mondani. A másik dolog, amit szeretnék mondani, a eh, tulajdonosok jogai. Ha most 2016-ban ha még sikerül bükk erdőket a Natura 2000 eh, alá helyezni, ez azért van, mert az emberek eh, úgy kezelték ezeket az erdőket, hogy ezek fenntartható módon történjen, és megmaradjanak ezek az erdők. A jelenlegi jogszabályoknak megfelelően ez nagyon nehéz, ami a tulajdonjogokat illeti, nagyon sok frusztrációt okoz ez a téma, és itt is ott mondjuk egy példát. Az egyes gazdák fa árusításból éltek, nem voltak nagy területeik, az erdőt ápolták, védték, és most a Natura 2000 miatt nem tudnak a régi szakmájukból élni, mert megint csak az európai jogszabályokra hivatkozva ezt e, lehetetlenné teszik számukra. Ez megint csak frusztrációt okoz, és a, a, a terület tulajdonosok jogait, illetve um, álláspontját is figyelembe kellene venni, le kellene ülni, és meg kellene próbálni megoldást találni ezekre a konkrét példákra, amelyek valóban javítanának az intézmények hírén is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Párnya úr. Köszönöm szépen, e, alelnök úr, nagyon köszönöm, szépen. nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, nagyra értékelem a szó, szavait a körforgásos gazdasággal kapcsolatban az egyik legfontosabb kihívás. A fenntarthatóság, a munkahelyteremtés, a munkanélküliség elleni harc, a klímaváltozás elleni harcban. Holnap találkozunk az egészségügyi biztossal, aki egy jogszabálycsomagot mutatott be az endokrin disruptorokkal kapcsolatban ma délelőtt a bizottságban. Azt szeretném kérdezni, hogy az endokrív, endokrív disruptorok listája, ahogy ezt a biztos ma bemutatta, ez megtörtént ennek a bemutatása, de közben itt többször is hallottuk a parlamentben, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nyár előtt az endokrin disruptorokat közé tegyék. Kérdezem, hogy ez megvalósulhat-e? És még nem, még mindig nem kaptuk meg a listát. Aztán vannak olyan témák is, amelyek nem annyira aktuálisak most éppen, mint az körforgásos gazdaság és az endokrin diszruptorok, de van egy, van egy téma, amely engem nagyon aggaszt és érint, az átláthatóság. Az átláthatóság kérdése az Európai Bizottság keretében és a lobbistákra vonatkozóan önök a nyilvántartásba vételen dolgoznak. Az Európai Ombudsman azt mondta, hogy az Európai Bizottság nem tartotta tiszteletben az átláthatóság előírását. Az Európai Bizottság feladata, hogy beszámoljon minden lobbista szervezettel tartott üléséről, és ezt nem tartották tiszteletben fogyasztóvédelmi, illetve egészségügyi témákban. Most a dohányzással kapcsolatos egyezmény aláírására kerül sor, és nagyon fontos, hogy átláthatóságot biztosítsunk az Európai Bizottság és a dohány cégek közötti egyeztetésekkel kapcsolatban. Az Európai Biztos Bizottságnak proaktív módon eh, az internetre föl kell tennie azt, hogy milyen üléseket, megbeszéléseket tartott a dohány lobby képviselőivel, és ezeknek a jegyzőkönyvét. Ezzel kapcsolatban mit tud nekünk mondani? Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. Videm a... Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt alelnök úr, egy kérdésem lenne. A szerekkel kapcsolatban az engedélyezés vonatkozóan azt látjuk, hogy itt sok az intézményi padhelyzet, a glifoszátok esetében is ez a helyzet tudományos alapú, de demokratikus folyamatra van szükség, a rendelet is erről nyilatkozik. Mindazonáltal azok a tagállamok, amelyek társ döntők, képtelenek megegyezni, így a labda megint visszakerült az Európai Bizottsághoz, és nem tesznek, mivel a tagállamok nem tudtak dönteni, a bizottságnak kell tenni, bizottságot fogja mindenki hibáztatni. Hogyan látja a bizottság a helyzetet, mit szeretne tenni azért, hogy megoldja ezeket az intézményi helyzeteket. A másik kérdésem az élelmiszer hulladékkal kapcsolatos a körkös gazdaság csomagon belül mi vonatkozik erre? Köszönöm. Cséje pedig asszony, köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, azt elmondhatom, hogy amikor holland csoportok jönnek hozzám látogatóba, és az FC-ről és körkörös gazdaságról beszélek neki, akkor pozitívan fogadják azt. Teljesen mindegy, hogy vállalatokról vagy állampolgárokról van szó. és éppen ezért önök is büszkék lehetnek arra, hogy ezzel foglalkozunk. De van néhány problémásabb kérdés. A fiatal vállalkozók között nem annyira ismert a körkös gazdaság elve. A fiatal vállalkozók nem látják pontosan, hogy mi hogyan illeszkedik egymáshoz, és az FC-t sem látják át. Nincsenek is projektek, amikkel el lehetne járni ezt kell még nekünk együtt kidolgoznunk. Van még néhány konkrét javaslatom, ami pedig a hulladék ágazatot illeti, említették ezt. Ha megnézem Hollandiát, Hát csak egy százalékát hasznosítjuk újra holott ha megnézzük például a bioágazatot, mezőgazdaságot, akkor sok ötletet szerezhetnénk, a hulladék granulátumokká alakítható át, és például néhány iparágban hasznosítani lehet. Nyilván nem minden ország hasonl, van ugyanolyan helyzetben, de azért az ágazatra figyelni kell. Ami pedig az élőhely irányelvet illeti, a legutóbbi alkalma azt mondta, hogy megoldásokban szeretne gondolkozni én is. Az osztrák kolléganőm Elisabeth Köstinger is beszélt erről. a, beszéltek, de Menzmacher kollégám beszélt a panaszokról. Ha a bizottság azt szeretné, hogy 3-4 millió e-mailt kapjon a másik oldalról, tehát nem a panaszos oldalról, akkor gondoskodhatnánk arról is. Elhangzott, hogy dolgoznak az anyagon. Nem csak a holland gazdák, hanem általában véve az európai állampolgárok, és persze a pol- holland polgárok is ezt gondolják. Az túlzás lenne, hogy ne biciklizzünk a úton, mert egy bizonyos hernyő, hernyó halad át rajta éppen, vagy mi van a fákkal, amelyeken a denevér lakik. és mi van a fákkal, amiket nem lehet kivágni azért, mert bizonyos madarak élnek rajta. Tartományomban azt látom, hogy a, azok a gazdák, akik száz éve vállalkoznak, nem tudnak megfelelő legelet biztosítani az állataiknak és ha valaki nevet, akkor annak meg fogom mutatni, hiszen nem ez a cél. Nem az irányelv módosításáról van szó, hanem arról, hogy együttműködjünk és megoldást keressünk. És ha sikerül, akkor csodálatos napom lesz. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Um, Köszönöm szépen. Kaput, nem, Kaputor nincs itt, Jászender kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a körkörös gazdaság. Spanyolországban a szocialisták a szelektív hulladékgazdálkodást a legfontosabb kérdések közé emelték. Fontos ez munkahelyteremtés szempontjából, de Fontos itt az állampolgárok képzése, nevelése, tájékoztatása. Ez mind lényeges ahhoz, hogy a csomag tényleges változást hozzon az egész láncom keresztül és az ágazatban is. Mindenkit be kell vonni. Így üdvözlöm a terveket, és megpróbáljuk majd lehetőségeink szerint támogatni. Szeretném arról is tájékoztatni, hogy mi kollégáink támogatásával a környezetvédelmi és ágazati kollégáinkkal in, in, intézkedéseket foganatosítottunk ipari megoldásokra. Nagyon fontos az, hogy ne csak a nagy problémákra összpontosítsunk, a szennyezésre, az olyan problémákra, amelyek ismertek. Nézzük meg a technológiai megoldásokat, az olyan megoldásokat, amelyek a jövő próbáját is kiállják. Így azt mondanám, hogy számíthat a támogatásunkra. Természetesen Megpróbálunk majd különböző jogszabályokat megfelelő módon végrehajtani. A delegált jogi aktusokra is odafigyelünk. Ilyen tekintetben már fontos hozzájárulásokat tettünk meg. Fontos időpont ez. Nagy a kereslet arra, hogy konkrétan tegyünk is valamit, de ugyanilyen fontos a végrehajtás is lényeges elemezni azt, hogy a jogszabályokat mit lehet elérni, hogy elavultak-e már a szabályok, vagy nem. Természetesen ebben a bizottság fontos szerepet játszik delegált jogi aktusok révén, és a többi. A nagy probléma itt viszont az, hogy sem a bizottság, sem a parlament nem garantálhatja a végrehajtást. A végrehajtás a kormányok dolga, és a kormányok gyakran azt teszik, amit ők tartanak megfelelőnek. Ezért olyan lényeges, hogy közösen járjunk el. Természetesen ágazat, az ágazatok specifikumait figyelme kell venni. De éppen ezért olyan fontos, hogy az Európai Parlament a tagállamok nemzeti parlamenteivel összeüljön. Fontos, hogy a tagállamokban a nemzeti parlamenti képviselők is úgy érezzék, hogy meghallgatják őket. Tehát ebben a parlament kap fontos szerepet. A bizottsággal működünk együtt, ellenőrizzük azt, amit létrehoztunk. Mi hozunk létre, valamit a bizottság ellenőriz. Fontos érdekekről van itt szó, és Itt a lényeg az is, amiről Katainen biztos is beszélt, hogy néhány országnak lemaradása van. Vannak gondjai a végrehajtással, bizonyos esetekben nagy problémái. Ezért javítani kell azon, hogy az Európai Unión belül, a tagállamokon belül, hogy érzékelik ezeket a problémákat. figyeljünk arra, hogy ez a helyzet megszűnjön. Katainen biztos támogatnunk kell az arany szabály alkalmazásában. Köszönöm. Köszönöm az utolsó felszólaló, de ugyanolyan fontos felszólaló, Kademárk asszony. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm alelnök úr türelmét. Két dolgot hangsúlyoznék, ami ma már többször is elhangzott. Az egyik fontos kérdés a refit. Jó volt hallani öntől, hogy ha valami nem romlott el, akkor ezt nem kell megjavítani. Én abból indulok ki, hogy marad az az álláspont, hogy az irányelvek működnek. Azaz, ezzel gondoskodunk a tagállamokon belül a jogbiztonságról. Jávor kolléga is megkérdezte, hogy milyen határidőkkel számolhatunk, az említett munkadokumentumot mikor fogják tenni, és a további lépéseket mikor ismertetik. A másik érdekes kérdés az volt, hogy sokat tesznek majd a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatban. Nagyon várom az első javaslatokat, hogy megnézzük, hogy együtt mit tehetünk közösen. Általában véve lenne egy kérdésem, kérésem önhöz, mint alelnökhöz. Az egyhangúságot megkövetelő kérdésekben lényeges lenne az, hogy a körkörös gazdaság megjelenjen minden területen ezt a megközelítést a 168. cikknél is lássuk az egészségügyi rendszerben például, nem az az érzésem, hogy egyelőre az egészségügyi rendszert egy kicsit elhanyagoljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen minden kollégának a hosszú kérdéslistát átadom lelnök úr, próbálj megválaszolni. Apologize. Köszönöm. Próbálok válaszolni minden kérdésre, és előre elnézésüket kérem, hogyha egy-kettő kimarad. Mindenesetre megpróbálom. Belet úr, hulladék. Ez az egyik legnagyobb kihívás, ami előttünk áll hogy hogyan tudunk fenntartható politikát kidolgozni annak érdekében, hogy először is kevesebb hulladékot képezzünk, és hogy az a hulladék, ami mindig is termelődik, fenntartható módon kerüljön felhasználásra, hogy a természetes környezetet ne károsítsuk. Természetesen azt szeretnénk, hogy ne legyen szeméttelep, de tudom, annak az országnak a példáján, amit a legjobban ismerek, hogyha nem hosszú távra terveznek, és túl sokat a égetők kapacitásba fektetünk, akkor itt ö, kereslet keletkezik, és akkor nem tudunk így megfelelni a hulladék kérdésnek. Legalábbis kétségeim vannak ezzel kapcsolatban. Tehát segítenünk kell a tagállamoknak abban, hogy holisztikusan közelítsék meg a hulladékkezelést. Aztán ott van az eco-design és egyéb kérdések, hogy először is ne legyen hulladék. Ami az szemétégetést illeti, hát ez eléggé bonyolult kérdés, mert azt gondolom, hogy miután egyértelmű az álláspont, ne legyenek szeméttelepek, ez egyértelmű, bár mások és mások a véleményeink. A következő lépés szerintem az kellene, hogy legyen, hogy hogyan tudnánk a szemét égetést a lehető legminimálisabb szintre szorítani. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel azt mondjuk, hogy soha nem kell szemétégetés, mert még a körkörös gazdaságban is egy bizonyos időpillanatban azok a komponensek, amelyeket már 3-4-5 alkalommal felhasználtak, egy bizonyos időpillanatban eljutnak az életciklusuk végére. És lehet, hogy akkor szükség van továbbra is a hulladékégetésre, de akkor ezt fenntartható módon kell megoldani. Én így látom ezt a kérdést. És azt gondolom, még mindig elég nagy az igény a tagállamok közötti eszmecserére, mert nem mindannyian jutottak el ugyanarra a fejlődési pontra ebben a témában. Vannak olyanok még, ahol talán 50%-os, vagy még nagyobb a szeméttelepek aránya. Észtországban pedig nem olyan régen, néhány év alatt 70% ról talán 9%-ra zuhant a szeméttelepek száma. Hát nagyon alacsony. De nyilván természetesen ez attól is függ, hogy milyen politikát választanak, és hogyan ösztönöznek erre, ebbe az irányba. De nyilván a hulladékot ö, ö, profit ö, teremtő ö, tevékenységhez kell kapcsolni, és ösztönözni az embereket arra, hogy felhasználják a valós ö, vállalkozók a hulladékkezelés terén most már kezdik átgondolni az üzleti modelleket, és arra gondolnak, hogy hát ebből pénzt lehet csinálni. Azt mondják, tudunk mindent a hulladékról, tudjuk, hogy hogyan tudjuk elásni a föld alá, vagy pedig elégetni, de segítsenek nekünk, hogy hogy tudunk másképp pénzt csinálni belőle. De ismerjük a hulladékot. Mi? Azt hiszem, ez egy jó megközelítés, hogy az embereket, akik sok-sok tapasztalattal rendelkeznek, összefogásra ösztönözők. Nem azt kell mondani nekik, hogy álljanak le mindennel, hanem ők maguk próbáljanak meg átállni valamilyen más ö, megoldásra, hogy a hulladékból alapanyagot tudjanak kivonni, és abból pénzt teremteni. Rendkívül holisztikus megközelítésre van szükség, itt nem csak hulladékról van szó, hanem újratermelésről, dizájnról, alapanyagokról. Egy konkrét példa, bár ez, bocsánat, ez egy freudi kifejezés volt, konkrét példa. Á, a cement. Ez a legszennyezőbb anyag amit használunk a világon. Ma egy év alatt több cementet használunk fel, mint a római birodalom felhasznált az egész időszak alatt, amíg létezett az építkezésben. Úgyhogy ha az építkezés fenntarthatóvá válhatna, hogy újra felhasználják a cementet, vagy valamilyen alternatív megoldást találnának rá, akkor a CO2 kibocsátás és más környezetvédelmi szempontból fontos területen óriási lépést tennénk előre. Ez tényleg nagyon izgalmas, fontos terület, de az egész építőipart át kell újra gondolni. Én izgalmasnak találom, hogyha segíthetünk az iparágoknak, országoknak ebbe az irányba elindulni. Csak hangsúlyozván, amit Belet úr is mondott, nagyon széleskörű holisztikus megközelítésre van szükség, és jó sok év munkájára. Nos, a következő téma. Az állatkerti irányelvel kapcsolatban nincsen semmilyen szándéka a, a, bizo- a bizottságnak egyértelmű. Endokrin diszruptorok. Nem akarok itt előre menni a holnapi eszmecserének, Andrei Kártis biztossal, de a kritérium az, hogy a hú definícióból induljunk ki, megfelelő útmutatással az ügynökségek részéről, abból a célból, hogy tudjuk, hogy a gyakorlatban hogyan lehet alkalmazni ezt a definíciót. Teljesen megfelelnek a hú elvárásainak, aztán a biocidek, peszticidek területére a jogi kötelezettségeknek megfelelne alkalmazni. A részleteket szívesen el tudom mondani, de javaslom, hogy Andrew Kaitis kollégámmal tárgyalják inkább ezt meg. Nyilvános konzultáció. Elnézést, uram, elfelejtettem az ön nevét, kérem el, bocsásson meg nekem. Értem, hogy miről, mire gondol. Néha én magam is, amikor először szoktam hozzá ehhez az eszközhöz, azt mondtam, hogy úristen, hát állandóan ugyanez az üzenet jön, ugyan már. De aztán, amikor jobban megvizsgáltam őket, akkor rájöttem, hogy gyakorta ezek az emberek eh, szenvedélyesen tekintenek ezekre a témákra, de nincsenek meg az eszközeik eh, a szavakba átültetéshez és aztán segítenek nekik azok, akik ezt szervezik, hogy megfogalmazzák, és persze nem ugyanaz az üzenetet a, eredményezi. De ez nem azt jelenti, hogy az, aki az üzenetet akarja küldeni, nem tényleg arról a témáról mondja el az érzelmeit. Tehát, hogyha az ember nyilvános konzultációt akar, akkor ezek az elemek bizony benne vannak. Mert nyilván lesznek szervezők, és biztos vagyok benne, hogy ugyanez lesz az érzés az önök részéről is, hogy hát teljesen ilyen automata válaszok jönnek. De emögött ott van az az ember, aki tényleg így érez erről a témáról. Úgyhogy eh, nem tekintenék el az eredményeitől ennek a nyilvános konzultációnak, azért mert ugyanaz vannak megfogalmazva a válaszok eh, eh, a legnagyobb, az esetek legnagyobb részében. Én is utána néztem annak, hogy miért érzek így. Megkérdeztem az embereket, hogy miért így van. Lehet, hogy ez viccesen hangzik, de általánoságban ez történik. Hát pontosan így érzem, és úgy hiszem, hogy e, jól dolgozik ez a szervezet, támogatni akarom őket, szeretném, hogyha a bizottság és mások is tudnák, hogy szerintem ebbe az irányba kell haladnunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha demokráciáinkat modernizáljuk, és az emberek nézhetik az olyan műsorokat, mint Britain's Got Talent, és aztán elmondhatják a véleményüket, úgyhogy csak megnyomnak egy gombot, akkor a demokráciáról is közvetlenebből fognak elgondolkodni, és el akarják tudni uh, majd mondani a véleményüket bizonyos kérdésekről, nem csak a demokrácia képviselőinek. Ez nem a a képviseleti demokrácia alternatívája, de ezzel meg lehet a demokráciát erősíteni. Ha van nyilvános konzultáció, akkor ezt fel lehet erre használni, mert vannak emberek, akiknek a szívügye ez, az adott terület, és mobilizálni lehet őket. És ez azt hiszem, hogy csak segít a mi munkánkban, az én munkámban, az önök munkájában, és nem gyöngíti. Komitológia. Ez egyszerűen lenyűgöző kérdés a politikáról, illetve arról, hogy hogy hogyan tesszük azt, amit tennünk kell, hogy megfeleljünk az Európai Uniós alapszerződéseknek. Amikor miniszter voltam, a GMO-kkal foglalkoztam. Azt hiszem 26 tagállamnak nem tetszett ez a döntés de mivel komitológiai eljárás keretén belül folyt, semmit nem lehetett tenni, ha csak valamilyen tudományos eredményt nem mutattak fel. Úgyhogy így ö, verseny alakul ki a politikai döntések és a tudományos ö, bizonyíték között. Ez pedig nem jó. Én azt szeretném, hogyha tudományos eredmények alapján döntenénk, de akkor azt el kell fogadni, és ennek megfelelően kell eljárni. Ha viszont nem akarjuk, akkor politikai jelleggel kell dönteni, és akkor viszont a szabályokon változtatni kell. Most viszont az történik, ami a közelmúltban, azt hiszem Hatvác úr mondta el nagyon világosan és helyesen, a tagállamok nem igazán tudják, hogy merre akarnak menni, hogy belső konfliktusok vannak, és aztán tartózkodásra vége. A bizottság pedig nem teheti meg azt, hogy tartózkodjon. Néha bizony szeretné, hogyha ezt a luxust megengedhetné magának, és azt akarja mondani, hogy más vállalja fel a politikai felelősséget, és ne mi, de ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak. Én azt gondolom, és tökéletesen egyetértek önnel, előbb-utóbb újra át kell gondolnunk, hogy ez fenntartható módja a döntéshozatalnak. Erre nincs válaszom. Én csak azt teszem, amit ön is jelzem a problémát. Hát erre tényleg a tagállamok hozhatják meg a döntést. Hogyha tényleg politikai jellegűt akarunk, akkor jó, a tanácson belül döntsenek erről. Azt mondják, hogy a tudományos alapokon akarjuk ezt intézni, akkor nem akarjuk, hogy ide beleszóljon a politika. De Óvatosan kell eljárni, mert akkor melyik területen vezessen a tudomány? Mert lehet, hogy aztán visszaüt a dolog ott, ahol az ember nem szeretné. Azt gondolom, hogy ez megint egy olyan kihívás, amit majd meg kell oldanunk. Nem tudok rá válaszolni, csak azt akarom ezzel mondani, hogy meg kell vizsgálnunk. Robert írtószerek. Enrique biztos a múlt héten tájékoztatott minket, hogy végül is a, a szakbizottságba visszautalják a témát, 24-én ülnek össze, és a lehető legnagyobb támogatást várjuk azért, hogy a lehető legmagasabb szinten védjük az emberi életet, környezetet, megint csak a jogszabályoknak megfelelően, hogy a tudományos adatok alapján. De hát láthatják, hogy itt megint tökéletes példája ez annak, hogy ez politikai síkra terelődött, ha a tudományos eredmények a, a politikai megítélést követik, hát nem tudom, hogy akkor tudományos eredményekről beszéltünk-e. Élelmiszer és sportcsékolás, illetve hulladék. Az Európai Parlament a zöld kártya kezdeményezéssel foglalkozott ezzel. Szeretném, hogyha fog, folytathatnám ezt a munkát ezen a téren, mert meg kell értenünk azt, hogy mennyi az az élelmiszer, ami, amit elpocsékolunk. Óriási probléma lesz a demográfiai, demográfiai fejlemények miatt a világ táplálása. És ugye aztán jön a vízkezelés, a foszfátok, hát ezek mind-mind olyan területek, amelyeket meg kell vizsgálni. Az EU-ban mérni kell tudni, hogy mennyi az élelmiszer pocsékolás. A tagállamoknak be kellene számolni erről, és az élelmiszerláncon belül érintetteknek is, hogy monitorozhassuk az élelmiszer pocsékolás szintjét. Aztán az iparágnak és a tagállamoknak kell együtt megoldást találni. Aztán, hogyha lesz egy platform, ahol eszmét lehet cserélni, információt, mégpedig szilárd bizonyítékok alapján a FAO-t és a UNEB-et is kérték, hogy globálisan próbáljon koordinálni az erőfeszítések érdekében. Folytatjuk tehát ezt a munkát. Nézzük, mi van még. Az igazságszolgáltatáshoz a hozzáférés. Szepotocsnik úr kérdezte? Az éveleje előtt az a szándékunk, hogy egy kezdeményezés eléjünk az igazságszolgáltatáshoz a hozzáférésre. A roadmap néhány napon belül rendelkezésre áll, hogy a bírósági határozatokat megfelelően lehessen értelmezni. Ami a megfelelésről van szó, a tagállami módszereket szeretnénk megvizsgálni. A tagállamokkal együtt már évek óta folyik ez a munka, annak érdekében, hogy működjön, és hogyha bármi megjegyzésük van, azzal kapcsolatban hogyan lehetne itt jobban teljesíteni, szívesen veszem, hogyha ír nekem, vagy küld egy e-mailt, ez is jó. Nem, nem, határidőt nem mondok, mert ha megteszem, az túl rövid, és akkor ö, gondjaim lesznek, hogyha túl hosszú, akkor az emberek a bizottságot <laughs> hibáztatják. Szeretnék gyorsan fellépni. Úgyhogy nem, határidőt nem mondok, mert csak még nehezebb lenne a dolgom. és biztos, hogy nem azt az eredményt tudnám felmutatni, amit szeretne. Az élőhely és a madár védelem terén azt kell elérnünk, hogy a tagállamok mit tesznek maguk is. Nem akarok túl sok rugalmasságot, azt viszont igen, hogy nagyobb legyen az átláthatóság. És az új intézményközi megállapodást felhasználhatjuk a jobb jogalkotás témájában, mert egyszerűen tele a hócipőm azzal, hogy állandóan Brüsszelt hibáztatják a rossz jogalkotás miatt. Úgyhogy itt szerintem javíthatunk a helyzeten. Párnyó úr! A hormon háztartás zavaró anyagok. A hatástanulmányban, ami ma jelent meg, lista található az FRRL. Egy tanulmányról van szó, amely nem hivatalos dokumentum keretén belül történt, és azt kértük az EFSA-tól, hogy screeninget folytasson, jó kis francia szó, azon anyagokról, amelyek a hormonháztartást zavarhatják. Dohány átláthatóság. Itt nem értek egyet az ombudsmannal. Ugyanis nagyon jól tudják, hogy mi a mi álláspontunk a fő igazgató a kabinettagjai tagjai részéről, az egészségügyi főigazgatóság, az hiszem ők voltak azok, akik egy álláspontot kialakítottak, mégpedig egyoldalú módon saját maguk számára. Most azt mondja az ombudsman, hogy egy főigazgatóság álláspontját ki kell terjeszteni az egész bizottságra. Felvettem vele a kapcsolatot, és elemeztettem, hogy szükség van -e erre, vagy ez túl nagy teher, hogy meglegyen az eredmény. Tekintettel arra, hogy most, hogy már megszületett a jogszabály, és a dohányiparral nagyon korlátozott kapcsolatokat ápol csak a többi főigazgatóság, azért ez egy kicsit sok, hogy az egész bizottságra ráhúzzuk ugyanazt a rendszert. Ezért válaszoltam erre az álláspontra. Jó, beszéltem a hormonháztartás zavaró anyagokról, a hulladékról, a az pocsékolások, fiatalok. Erre tényleg szeretnék kitérni. Az FC azon országokban jár sikerrel, ahol az Európai Beruházási Bank és a helyi bankok, beruházási bankok, illetve a vállalkozók szervezetei között megvan a kapcsolat. Sokkal kiegyensúlyozottabb a helyzet 1,23 az arány, mert a sok KKV kihasználja a lehetőséget. Láttam tegnap Hollandiában nagyon sok fiatal vállalkozót, akik az efro keresztül találtak megoldást. Most az FC felé terelik őket. Óriási lehetőség ez, mert általában a beruházás a nagy fiúk, nagy lányok kezébe kerül a nagy vállalkozókhoz. Az FC-vel ez most megváltozik, és végül is a jövő a KKV-ké. Mert hogyha megvizsgáljuk, hogy mi van a megújuló energiák területén, a lakhatási kérdések változását, az energiatermelést, ez általában kis volumenű vállalkozás, KKV. Ahhoz viszont, ha sikeresen akarjuk, hogy működjenek, fiatalokra van szükségük, és Carlos Mendes saját területén ezzel foglalkozik. Egészségügy. Megerősíthetem, hogy az egészség a legfontosabb a szakpolitikáinkban. Egyetértek az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságával, és hogyha fenntarthatóságról beszélek, társadalmunkban a bizonytalanság egyik legnagyobb oka az, hogy az emberek attól félnek, hogy az orvosokhoz, a gondozáshoz való hozzáférésük esélyei csökkenek. Tehát ha azt akarjuk, hogy a szociális rendszerek, egészségügyi rendszerek azt nyújtsák, amire, amit várnak tőlük az állampolgárok, megint csak hosszú távon kell gondolkodnunk. És gyakorlatilag az európaiak így akarnak élni, és ezt természetesen megpróbálom, amennyire csak lehet segíteni. Az FC-vel a körkörös gazdasággal kapcsolatban válaszoltam. Kárnbák asszony, meg tudom erősíteni, hogy ma nem mondok határidót. Nagyon köszönöm a türelmüket, elnézést, hogy ilyen hosszasan válaszoltam a kérdéseikre. Thank you very much for being... Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és megválaszolta a kérdéseket. Ezzel lezárhatjuk a mai ülést, és holnap találkozunk. Köszönöm szépen, köszönöm még egyszer az alelnök úrnak, hogy itt volt, és minden kérdésre válaszolt.